tól megkaptam a javaslatot a szakbizottságok összetételére vonatkozóan. A javaslatok megjelentek a Európar honlapon, a plenáris ülés információs ablakában. Holnap 10 órakor